Királyság kilép ebből a szocialista kísérletből. E, panie Przewodniczący. Köszönöm szépen. Most pedig Ehrenhauser kollégája a szó. Farage úr, ennek nincs igaza, elmondom